Kérem szépen, kedves kollégák, foglaljanak eh, helyet, még ha nem is vagyunk eh, olyan sokan, mint gondoltuk, hát nincs mindenki itt. Minden esetre eh, legyünk pontosak a vendégünk miatt, és azok miatt, akik megtettek mindent, hogy itt legyenek az ülés elején. Nagy örömmel, miniszter úr, üdvözlöm ebben a bizottságban. Már másodszor, mégpedig nagyon különleges alkalommal. olyan kérdésekről lesz szó, amelyek ezeket az általános és külügyek tanácsán megbeszéltek 8 december 7-én és 8-án, valamint azért, hogy gyümölcsöző párbeszédet folytassunk a svéd elnökség eredményeiről. Szeretném köszönteni eme nagyon nehéz feladat végén. Köszönöm szépen a kiváló kapcsolatot, az együttműködést, mindig is rendelkezésünkre állt, és nyitott volt a dialógusra a parlamenttel. Hétfőn és kedden az általános és külügyek bizottsága Gaerc tartott ülést európai integráció a Nyugat-Balkán számára. Nos, ezzel kapcsolatban erőfeszítések történtek, hogy a meghatározott kritériumokat elérje Horvátország. Szintén pozitív eredményekről lehetett beszámolni a Firommal kapcsolatban. Nem sikerült azonban a tárgyalások kezdetét világosabban látni. A, pers, a régió többi országának a perspektívája is felmerült, például Bosznia-Hercegovina. amelyel kapcsolatban némi aggodalom van, valamint vannak olyan pozitív pontok, amelyekről szintén lehet szólni. Törökországból kapcsolatban is állásfoglalt a tanács. Ez állandó, valamint állandó pont a Ciprussal való kapcsolat, valamint a közel-keleti békefolyamat. A tanácsnak az álláspontja teljesen világos. bége folyamatot kell indítani két külön független állammal, amely egymás mellett kell létezzék, világosan meghatározott határokkal. És ezt a teljes biztonság és legitimitás kell jellemezze mindkettő számára. Most teljesen világos álláspont alakult ki. A két fél azonban tiltakozott, mint ahogy ez mindig történik a ö, ö, Jeruzsálem főváros státusza kapcsán. Nos, az elnökség hogyan kívánja folytatni a munkát. A kollégák nyilván vissza fognak térni ezekre a kérdésekre. Nos, a tanács hogyan reagál az amerikai külügyminisztérium a ma felvetésére, hogy mindkét államnak Jeruzsálem lenne a fővárosa. A következő kérdés a demokratizálódás Irakban. Március 7-én lesz a következő választás. Szólni lehet az EU Latin Amerika partnerségről is. Nos, ennyi. Ö, ezek azok a kérdések, amelyeket felvázolnom sikerült. Gondolom mások pontosabban visszatérnek erre, és ön is bevezető szavaiban kitér ezekre a témákra. Miniszter úr, köszönöm szépen a pontosságát. Itt volt már előttem. Ö, mindig ö, nagyon pontos, és azonnal át is adom a szót önnek. Köszönöm eh, szépen, eh, elnök úr, nagy eh, öröm, hogy újra itt lehetek. Néha már volt szerencsém találkozni az Európai Parlament tagjaival itt, vagy Strasbourgban, plenárison, vagy külön üléseken mindig nagyon örültem, és ez az elnökség munkát még nagyon segítette. Hadd mondjam el, hogy a tanács meg próbál északi fegyelemmel eljárni az ülések kezdetét illetőleg. Szerintem ez nem volt mindig teljes siker, mert hát nehéz a fegyelmet megvalósítani, ez valami brüsszeli betegség, ezen tovább kell majd dolgozni a következő éveken. Talán a Lisszaboni szerződés megváltoztatja ezt. Most pedig következő néhány szó arról, hogy a svéd elnökség alatt mit tettünk. Arra húzom, hogy még nem fejeződött be a közös kül- és biztonsági politikai teljes Felelősséget vállalunk addig, amíg ki nem csengetnek. A francia elnökség utolsó mondata a kapcsolatos, amikor újból a közel-keleten nyugtalanság lett. Nos, megint fel kell hasonlóra készülnünk, Nos, július óta próbálom át tekinteni a helyzetet. Nagyon bonyolult, fontos periódus volt a miénk. Gazdasági válság van, olyan, amilyen nemzedékenként csak egy van. Klímakihívások vannak, olyanok, mint év ezredenként egy nagy erőfeszítéseket igényelt ez a svéd elnökségtől. Nem mennék bele a gazdasági pénzügyi kérdésekbe, de a biztonságpolitikára is voltak ezek kihatással. Most már biztosabban állunk a lábunkon a legtöbb országban mm, azokban, ahol a legnagyobb aggodalomra volt ok júliusban. Ez nem feltétlenül a svéd elnökség érdeme, de hát figyeltük a helyzetet, próbáltunk segíteni, és azt hiszem, hogy fontos erőfeszítések történtek. A klíma kihívásokkal kapcsolatban. Nos, a kopenhágai munka legvégén tartunk, most is folyik a munka ebben a pillanatban jövő végére. A munka befejeződik, a hét elején ott leszek, hogy a hosszú biztonsági kihatásokról beszéljek, amelyek együtt járnak a klíma kihívással vacsora, vacsora során ez is téma lesz az európai csúcson. Talán nem sikerül mindent elérni, amit kívántunk, de sikerül előre lépni. Mint mondtam, optimista vagyok, hogy a következő napok munkája sikeres lesz, ezt nem szabad alábecsülni a fontosságát. Júliusban még miről volt szó? Hadd említsem a bővítést. Júliusban aláhúztam emlékem szerint, hogy akkor vagyunk szafahihetőek a nagyvilágban, hogyha képesek vagyunk a békét, a jólétet, a világ a ma részén megvalósítani, ahol mi vagyunk erre tekint a világ többi része, ez egyfajta lakmuszteszt, ezt papír, ezt nézik máshonnan. Júliusban az akkori helyzet aggodalomra adott okot. A bővítésnek komoly akadályai voltak akkor mindig a Nyugat-Balkánon fennáll a veszély, hogy más erők erősödnek meg, és nagyon bonyolult helyzet alakulhat ki. Nem mondanám, hogy minden problémát megoldottunk, komoly kihívások vannak, ezeket ecsetelhetném, de azt hiszem, hogy jelentősen jobb helyzetben vagyunk, mint néhány hónappal ezelőtt a horvát csatlakozás halad. A legutóbbi ö, csatlakozási ö, megbeszélésen ö, 8 fejezetet lezártunk, és 8-at megnyitottunk. Ez azt jelenti, hogy teljes leállás után, ami a svéd elnökség elején volt, sikerült előrelátni. Montenegróval kapcsolatban szinte haladás van Albániának, a jelentkezését is elküldték a bizottságnak. Jövőre kerül sor Montenegro válaszolt a bizottság kérdésére tegnap, vagy tegnap előtt ez azt jelenti, hogy jelentős viták zajlottak, de a utcából sikerült kedden ki lépni, és Szerbia is előre lép a csatlakozással kapcsolatban. A, az aláír, az, arra számítunk, hogy pozitív előrelépés lesz. Nos, Macedóniával kapcsolatban, Firommal kapcsolatban ö, szintén ö, hosszas megbeszélés tárgya volt, ö, jegyeztük a tanácsban, hogy ö, pozitív ajánlásokat adott ö, a ö, bizottság, ö, vissza ö, fogunk erre ö, térni. Jegyeztük azt, hogy pozitívabb a légkör a bilaterális tárgyalásokon Skopjében és Aténban. Személyesen hagyd tegyem hozzá, hogy úgy gondolom, hogyha a pozitív légkör a következő néhány hónapban nem jelent meg állapodást, akkor nehéz helyzetbe kerülünk. Ezt mondok mindenkinek és azoknak, a akik hallanak, és minden, és főleg azoknak, akik átveszik a stafétát december 31 végén. Boszniával kapcsolatban, nos, az ő vezetőikkel nagyon sok időt töltöttünk, talán többet, mint bárki mással. Négy teljes napos ülés volt idén a boli, boszniai politikai vezetőkkel. Megpróbáltunk megállapodást elérni politikai minimumokról, meg szükségesek ahhoz, hogy a csatlakozási folyamatban nyilván 2010-ben lesznek ott a parlamenti választások októberben. A helyzet a Nyugat-Balkánon a le, ö, a leállás volt fél évvel ezelőtt, most pedig előrelépés. Nem mondom, hogy minden problémát sikerült megoldani. Törökország, hogy Dél-Kelet-Európában maradjunk, szintén előre lépés van, nagyon jó vitát folytatunk a török csatlakozás lehetőségeiről a tanácsülésen hétfőn kedden stratégiai kérdések kerültek elő, az eddigieket meghaladó módon. Törökország nem volt hajlandó az ankarai protokollt, jegyzőkönyvet alkalmazni, de reméljük, hogy a ciprusi tárgyalások előrébb lépnek, és új helyzet alakul ki több szempontból a következő hónapokban. Arra várjuk a december 21-i csatlakozási konferenciát. Törökországban bátorító jeletek vannak az Örményországgal való jegyzőkönyv aláírása, demokratikus kezdeményezés, ami érzékeny dolog a kurdok jogaival kapcsolatban, valamint a regionális jogok politikája, amelybe belekezett a török kormány. A bővítéssel kapcsolatban hadd jegyezzem meg Izland csatlakozási kérelmét, amelyet továbbítottunk a bizottságnak. Izland válaszolt a kérdőívre, ki arra számítunk, hogy a következő hónapokban lesz válasz. Amikor eljön az idő, akkor a tanácsi következés értelmében erre lépni is kell. Ezek a csatlakozások és partnerségek stratégiai perspektívákat nyitnak. A legtöbbjük a délkelettel, kelettel kapcsolatos, de az EU északon is, az északi sarki tenger környékén is aktívabb a tanácsülés kedden elfogadta egy dokumentumot az arktikus politikával északi harki vidéki politikával kapcsolatban. További kérdések is vannak az EU környezetéből, közvetlen környezetéből, sikerekkel és sikertelenségekkel. A sikertelenségek kudarcok közül van, hogy a mediterrán külügyminisztereknek a csúcsát meg akartuk szervezni, Isztambulban, de ez nem sikerült. Az izraeli külügyminiszter távolléte miatt le kellett mondani ezt az ülést. Nagyon sajnáljuk. Remélem, hogy így vagy úgy ez a zsákutca a, ebből a zsákutcából a mediterrán országok ki tudnak lépni a kollégámra nézek, a külügyminiszterek szintjén történt ez a blokkolás. A keleti partnerséggel kapcsolatban pedig a svéd, pó, svéd lengyel kezdeményezés. Nos, ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy egy civil társadalmi fórum is indult ezzel kapcsolatban itt Brüsszelben is kedden az első miniszteri tanács a keleti partnerséggel kapcsolatban. Szokatlanul jól sikerült miniszterek jönnek általában, és felolvasnak olyan dokumentumokat, amelyek megírtak nekik a köztisztviselők. Nos, itt nem ez történt itt. Itt konstruktív volt az ülés. Hát külügyminiszter volt, európai parlamenti képviselő, és sikerült demonstrálni az elkötelezettségünket a keleti partnerség iránt sikerült a különféle tematikai platformokat, eh, illetve az ászlóhajó kezdeményezéseket elindítani, új kérdések, kezdeményezések várhatóak a keddi találkozó után, ezeken még dolgoznunk kell. A földrajzi térségen belül megemlíteném, hogy ez a javaslat, amely a társulási megállapodásokra vonatkoznak, a dél országaira vonatkozóan, ez is most már napirenden van, ezt eh, júliusban is jeleztük, Grúzia vonatkozásában vízumkönnyítés megállapodást kötöttünk. Ez különösen fontos, és gondolom, hogy lesz lehetőség arra, hogy megnyissuk a tárgyalásokat a következő hónapok során Grúziával. Elkezdtük, vagy el fogjuk kezdeni, ha nagyon pontos akarok lenni, a tárgyalásokat Moldovával is, szintén társadalmi megállapodás vonatkozásában. A választásokért, a politikai változások után fontos volt, hogy ez a nagyon jelentős európai nyitás meglegyen. Fontos volt az, hogy ott legyünk, én is ott voltam, mások is ellátogattak oda, és megállapodtunk, hogy ezeket a tárgyalásokat elindítjuk. December 21-én kezdtünk, és ennek keretén belül egy pár beszédet is indítunk vízumkérdésekben. Ami Ukrajnát illeti, nyilvánvalóan nagyon jelentős országról van szó, e, volt csúcstalálkozó e, ezzel az országgal, elnöki választások e, jönnek, január 17-én az első forduló, aztán február 7-én a második forduló. Jusenko elnökkel nagyon jó tárgyásokat folytatunk Timosenko miniszterelnökkel is, és Janukovics úrral az, elnök, az ellenzék vezetővel találkoztunk. Az energiaminiszterek találkozója volt, ez igazán jelentős lépés. Az Európai Energia Közösség kontextusában december 13-án történik ez majd meg, és reméljük, hogy véglegesíteni tudjuk Ukrajna csatlakozását az Európai Energia Közösséghez. Azt hiszem, hogy ez rendkívül jelentős lenne. Nem szeretnék belemenni túlságosan a részletekbe. A Fehér Oroszországgal való kapcsolatunk kontextusában itt azt mondtam, hogy egy borról, de felvizező erejű vízről is beszélhetünk a kapcsolatainkat jellemezve. Azt hiszem, hogy itt még rengeteget kell dolgoznunk. A stratégiai egyeztetések a globális partnerekkel, a különféle területekkel még előttünk állnak. És röviden elmondanám, mire gondolok. Nagyon fontos az USA-val való kapcsolatunk. Azt hiszem, hogy itt egy eh, csillagászati eh, stabil kapcsolatunk jött létre. Három napon keresztül egyeztettünk, meglehetősen intenzív párbeszéd keretén belül, különféle szinteken, egy sor kérdésben egyeztettünk. Aztán, ami a többi partnereinket illeti, feltörekvő hatalmaknak nevezném, ezeket multipoláris világban, ebben élünk most. Dél-Afrikában csúcs találkozó Szeptember 11-én Brazíliával egyeztettünk, október 6-án Indiával, november 6-án Oroszországgal, november 11-én Kínával, november 13-án, és már említettem Ukrajnát. Az éghajlatváltozás mindezekbennek a középpontjában volt, Kopenhágára készültünk. Mi voltunk a globális zöld diplomácia vezetője e, e, ezekben a hetekben. Bár nem hiszem, hogy száz százalékot el tudunk érni a vágyainkból Kopenhágában, egyértelműen ellenére, hogy Európa mozdította előre a globális napi rendet úgy, hogy másképpen ez nem történt volna meg, hogyha globális szintéren Európa nem ilyen aktív. Azt hiszem, hosszú távon különösen fontos az, hogy stratégiai partnerségeket építsünk a feltörekvő hatalmakkal. Nagyon jó egyeztetéseink voltak Brazíliával, Indiával, nagyon ígéretesek Kínával. Megemlíteném a Ázsia vonatkozásában az, hogy Csakartába is ellátogathattam, és egy partnerség és együttműködési megállapodást írhatom alá Indonéziával. 250 millió eh, lakossal, ez rendkívül jelentős, a szabadkereskedelmi megállapodás is rendkívül fontos az Európai Unió részéről, Dél-Koreát is megemlíteném, nagyon jelentős országról van szó a szempontukból. Emellett ez rögtön a kezdet kezdetétől világos volt, foglalkoznunk kellett Európa szerepével a különféle régiókban, válsághelyzetekben, Punjab, illetve Palesztina vonatkozásában és nagy mértékben koncentráltunk Afganisztánra is. Amikor júliusban találkoztunk, akkor az augusztus 20-ai elnöki választásokra készültünk. Tudtuk azt, hogy nagyon bonyolult lesz a helyzet, előre tudtuk, és az afgán dosszéra nagyban készültem, kiderült, hogy ez a várakozásoknál is bonyolultabb volt, és még több időt kellett erre szánni, mint amennyit szerettünk volna, vagy terveztünk különféle kérdéseket eh, manőverezni a választások előtt, a Független Választási Bizottság, az Európai Megfigyelők eh, szerepével kapcsolatban, és köszönöm szépen Perman úrnak, akinek át kellett venni ezt a nehéz feladatot ezzel a különösen nehéz misszióval kapcsolatban a választások kapcsán. Kárzai úr beiktatásáig a különféle nemzetközi tevékenységeket itt koordinálni kellett, ez előtt és ez után is. Ennek részeként sok időt töltöttünk azzal, hogy egy átfogó Európai Uniós cselekvési tervet dolgozzunk ki Afganisztán vonatkozásában, és aztán Pakisztánra nézve is. Azt hiszem, hogy most már mindenki készpénznek veszi, többek között egyébként a katonasság is, hogy Afganisztán problémája nem és nem, nem elsősorban katonai probléma. Csak akkor lehetünk sikeresek Afganisztánban, hogyha politikai, gazdasági, eh, polgári részvétel is van, amely legalább annyira fontos, mint a katonai szegmens és ahogy a katonai eh, eh, erőfeszítéseket eh, Amerika, de Európa is segíti, ugyanilyen de fontos, de talán még fontosabb az, hogy a politikai és a polgári elemeket is erősítsük, és ezzel a cselekvési tervvel az éllovasok lettünk az ENSZ, az USA és egyéb afganisztáni partnerek bevonásával. Most többé-kevésbé jelenleg is zajlanak az egyeztetések az a kapcsolatban, hogyan szervezzük meg a polgár, illetve civil erőfeszítések szervezését, hogyan lehet koordinálni. Egyébként a tanács döntött Catherine Ashton irányában, hogy egy egységes képviseletünk legyen, képviselőnk legyen Kabulban, egységes európai hangon szólaljunk fel. Jelenleg ugyanis több hangon csiripelünk, jó hangok ezek, de azért nem árt, azért mégse annyira jó kórusban énekelni. Nem vagyunk annyira jók ebben. Úgyhogy egy egységes hang jó lesz, és ez később meg is fog történni. Közel-kelet, az elnök úr már utalt erre, Hát ez is folyamatos probléma volt az elnökség számára. Két fázisra lehetne ezt bontani. Az első fázis az első néhány hónapra vonatkozott a svéd elnökség alatt. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy a célunk az volt, hogy Mitchell szenátor, illetve Obama elnök úr eh, támogató eh, hadosztályaként legyünk ott. Azt hiszem, hogy a, az Obama kormányzat alapmegközelítése nagyon tetszett nekünk, a sajátunknak tekintettük, támogattuk azt, amit az amerikaiak tettek, és eh, a szolgálatainkat, a kapcsolatainkat, illetve a kötelezettségvállásunkat feláll, felajánlattuk eh, ehhez. A második szakasz egy kicsit más volt, ugyanis az elemenete hiánya nagyon aggasztó volt a számunkra, sok szempontból megakadt a folyamat, és eh, úgy éreztük, hogy a külügyminiszterrel egyeztetés után arra van szüksége, hogy Európa hangsúlyosabban szólaljon fel a közel-keleti béke folyamatban. És ezt meg is tettük. Nagyon fontos közel-kelettel kapcsolatos tanácsi következtetéseket fogadtunk el kedden, és mondhatnak, amit akarnak erről, ez rendkívül fontos, ez az Európai Uniós, az európai politikai cselekvés alapját képezi, és mindenképpen az e közeli, e, e körülötte vita rámutatott arra, hogy Európa hangjára igenis odafigyelnek, Európa hangja igenis számít talán olyan mértékben is, ami sokakat meglepett. Mondhatom, hogy pozitív meglepetést keltett ez. Tehát az a feladatunk, hogy ezt a kötelezettségvállalást folytassuk, és azt hiszem holnap, holnap, most közben ha azt kell repülnöm Stockholmba, de ez most mindegy, holnap egy trojka találkozót tartunk itt Brüsszelben a palesztin hatóságokkal, beszélünk ezekről a kérdésekről. Az izrael a trojka találkozó dátumát is próbáltuk rögzíteni, de még nem álltak készen erre. Előbb-utóbb azonban erre is meg, ez is meg fog történni, eddig azonban erre nem volt lehetőség. Ebben a térségben még egy témát megemlítenék, ez is rendkívül időigényes volt. Most vitatható az, hogy sikeres volt vagy nem, Iránról van szó. Rendkívül expliciten fogalmaztunk az afgánkkal kapcsolatban, az iráni helyzettel kapcsolatban. Láttuk azt, hogy az elmúlt napokban romlott a helyzet, az elnöki választások utáni eh, zavaros helyzettel szembe kellett néznünk, és többször egyeztettünk a külügyminisztérium, az élen külügyminisztérium ezzel kapcsolatban, és természetesen ott van az atom dosszié is, a két eh, ütemű megközelítéssel kapcsolatban. Az állam és kormányfők egy nyilatkozatot fogadtak el ezzel kapcsolatban, fogadnak majd el. Ezt eh, kedden eh, készítette elő a GAERK. Egyébként a világ elég, elég tág hely, Itt szeretnék köszönetet mondani a spanyol kormányzatnak az erőfeszítéseikért, az elnökség nevében jártak el, a trojka keretén belül. Kedden a Európa, a Afrika szarvával kapcsolatban elfogadtunk egy eh, tanács következtetést, eh, a következő hónapokban foglalkoznunk kell ezzel, és ugyanez vonatkozik az artikum eh, kérdésére is. Kimaradt néhány dolog, ezeket most megemlíteném. Még egy fontos probléma, amely felmerült a svéd elnökség alatt, az volt, hogy a Lisszaboni szerződést hogyan manőverezhetjük el a végrehajtás szakaszáig. Írország szavazói természetesen sokat segítettek ebben, de utána is ezt tudják, hogy nem volt eh, éppen problémamentes ez a manőverezési gyakorlat egyéb országokban. Ez, ez hiányzott ahhoz, hogy minden egyes ország ratifikálja a szerződést és aztán egy sor más kérdést is menedzselni kellett, illetve ezek még mindig zajlanak. A Lisszaboni szerződés természetesen most már hatályba lépett, ez december 1-én történt meg, most átmeneti szakaszban vagyunk a különféle tanácsok vonatkozásában. Korábban a GAERK-ról beszéltünk, az általános külügyek tanácsáról, hétfőn kedden ketté választottuk ezt, volt egy általános tanácsunk, volt egy külügyi tanácsunk. A soros elnökség eh, vezényli az általános ügyek kérdését, és aztán én majd átadom Catherine Ashtonnak, a főképviselő asszonynak a stafétabotot. Egyébként eh, őt is meghívtuk már, Gertin Ashton is ott volt az általános ügyek kérdésében, főleg a bővítési kérések vonatkozásában, ez ugyanis a külügyi kérdésekhez kapcsolódik, és aztán természetesen ott volt hétfő este és kedden is a külügyi tanácson annak érdekében, hogy a jelenleg zajló átmenetet megkönnyítsük. Különösen fontos lesz a következő hónapok során a külügyi szolgálat kérdése, ennek megszervezése Kabóról már beszéltem, október végén a tanács támogatta az elnökség jelentését, amelyet eh, a tagállamokkal egyeztetve elkészített az elnökség, arra vonatkozóan milyen iránymutatások mellett kellene létrehozni ezt a külügyi szolgálatot. Természetesen további párbeszédet kell folytatnunk a parlamenttel, a nemzeti kormányokkal, itt Brüsszelben zajlanak a munkálatok annak érdekében, hogy működőképesé váljon a Lisszaboni szerződés. Elnök úr, ezek voltak azok a témák, amelyekkel többek között foglalkoztunk, biztos kimaradt valami, de hangsúlyozni kívánnám azt, hangsúlyozni kívánnám azt, hogy az Európai Unió külpolitikájának a fő feladata az, hogy minden nap illetve minden órában éber legyen. Ugyanis a világ gyorsan változik. Sőt, azt mondanám, hogy nagyobb kihívást jelentő veszélyesebb hely, mint néhány évvel ezelőtt azt tapasztalhattuk, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy tovább visszük ezt a feladatot december 31-éig, de aztán eh, valamikor a karácsony megakasztja ezt a munkát, de dolgoznunk kell annak érdekében, hogy a lehető leggördülékenyebb átállás történjen az intézmények, illetve Catherine Ashton vonatkozásában, amennyire lehet. A kapcsolatainkat eh, megalapoztuk, és azt hiszem, hogy kiváló csapata fog dolgozni, látni fogják, eh, sima lesz az átállás, egy aktívabb, koherensebb európai struktúrát fogunk kialakítani a következő hónapokban. Köszönöm. Grazie, signor Ministro, per il tempo concentrato. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm. Köszönjük a ránk szánt időt, köszönjük szépen ezt az átfogó képet, amelyet kaphattunk. Valóban nagyon teljes volt ez a lista, Az a kapcsolatban mivel foglalkozott a tanács. Köszönjük szépen a részletek szintjét is. Egyébként mindig ez van, amikor hozzánk látogatni. Nézzük most akkor a kérdéseket. Sajnos kénytelen leszek eh, fegyelemre inteni önöket. Severin úr, 90 másodpercben. Miniszter úr, Tudom a saját tapasztalatomból, hogy a külügyminiszterek vagy rendkívül unalmasak, vagy nagyon ellentmondásosak. Köszönöm szépen, hogy nem volt unalmas. Figyeltem a teljesítményét a svéd elnökség alatt, és eh, örömmel konstatáltam azt, hogy legtöbbször, ha nem is mindig, de egy irányba mutattak a véleményeink, és már most szeretném jelezni azt, hogy reméljük, hogy a svéd elnökség végével eh, Svédország is, és Európa is eh, ugyanezen lendület mellett kitart az európai folyamat vonatkozásában. Most akkor nézzünk egy konkrétabb dolgot. Nagyon fontos, hogy a tanács a közel kapcsolatban következtetéseket fogadott el, mindig kértük a tanácsot, szerettük volna az Unió egységes hangon szólaljon fel, most az egyszer megtörtént. A kérdésem arra vonatkozik, hogy csak a problémakörnek, a csomag fő problémáinak egy részével foglalkozott a, a következtetés. A biztonsági rendszer, illetve a telepek kérdésével kevésbé foglalkoztak. Kérdezem, hogy erről mit tudnak mondani. És egy gyors utolsó megjegyzés Iránnak kapcsolatban kapcsolatban. A svéd elnökség milyen üzenetet szeretne közvetíteni a következő elnökség felé ezzel kapcsolatban? Vagy az állandó elnökségre gondolok tulajdonképpen. Milyen örökséget hagynak egy koherensebb, és ha lehet úgy mondani, egy kicsit keményebb iráni politikával kapcsolatban? Köszönöm szépen Szeverin úrnak. Ehm, jaz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Akkor szlovénül szeretném feltenni a kérdésemet. Itt két kérdésről szeretnék kérdezni. Bilt úr, először is köszönöm az ismertetőjének a második részét, nevezetesen azt, hogy ilyen ellentmondásos kérdésekről is beszámolt. Azt hiszem, hogy tett néhány olyan kezdeményezést, amelyet korábban elfektettek. Nagyon örültem annak, hogy Jeruzsálem kérdésével is foglalkozott, és előrelépést tett. Mindazonáltal a megoldást még nem találtuk meg. Hogyan győzhetnénk meg Izraelt? Hogy az EU nem előítéletekkel van tele velük szemben, és hogy az unióval való együttműködés számukra is hasznos lehet. Ők nagyon negatívan álltak hozzá a kezdeményezéseinkhez, eddig. És Izrael gyakran mindent kockára tesz. A második kérdésem Bosznia-Hercegovinára vonatkozik. Úgy tűnik, hogy egy új kontingenst kellene felállítani Bosznia-Hercegovinában, amely a kiutat biztosítaná, amikor alkotmányi kérdésekről van szó. Az ön tapasztalata is nagyon kedvezőtlen volt, ha jól tudom. Elnök félbe szakítja. Kérem, kérem, hogyha egy perc, másfél perc alatt talán fel tudna tenni egy teljes kérdést, úgyhogy most átadom a szót a következő kérdezőnek. Köszönöm, miniszter úr! Köszönjük az összefoglalóját a külpolitikai kérdésekről, de minden háznak megvannak a szabályai és hagyományai. Úgyhogy a zöld frakció részéről a fenntartásainknak szeretnénk hangot adni a következő kérdések formájában. Először is. A Macedóniával megkezdendő tárgyalásokat miért halasztották el megint? És Kérem, jegyezzék be jegyzőkönyvbe, hogy Firomnak neveztem az országot. Tehát, hogyha ez az ország a nemzetközi főügyész elvárásainak nem tesz eleget, mit szeretnének önök tenni ezen kívül? Szerbiának nem kellene jobban együttműködnie a koszovói intézményépítéssel kapcsolatban az EU-val? Végül ha jól értem a GERK döntését, akkor a bizottságnak megadja a jogot, hogy Pristinával szemben vízumkönnyítést vezessen be. Elnök, köszönöm szépen. Tarandúr, következő kérdés. E, e, köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, nagy figyelemmel hallgattam, és nagyon nagyra tartom a munkáját, különösen az elmúlt időszakban. Szeretnék gratulálni önnek. Két kérdésem lenne. Az egyik a keleti partnerséget illetően. Ez sikertörténet, és önnek köszönhető az ön szavai nagyon pozitívak voltak, és egyértelműek. Nincs időm arra, hogy ezt megkérdőjelezzem, de azt azért elmondanám, hogy ez a projekt kezd kudarcba fulladni. Szerintem nem annyira sikeres, mint ön ezt mondta. Kérem, kritikai észrevételeit is tegye meg, nagyon hálás lennék, hogyha ilyen őszinte választ adna. Én hiszek ebben a projektben, de úgy gondolom, hogy az önértékelése kicsit túlzottan pozitív volt. Végül, egy személyes kérdés. Szeretném tudni a személyes véleményét. Jó, mindjárt befejezem, elnök úr. Az EU polgári szerepét illetően Afganisztánban mennyi ideig legyünk ott? Elnök, köszönöm szépen, Koval úr. Házics Jeori úré szó. Nincs itt, de igen, igen, itt van. Non c'è. Allora, eh, l'onorevole Claes per un minuto e mezzo. Nem, akkor másik hozzászóló. Ja, dank u, eh, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik zou een paar vragen willen... Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, lenne néhány kérdésem Törökországot illetően. Ön úgy döntött, hogy Törökország dél-kelet-európához tartozik. Ez furcsa. Ön maga is elmondta, hogy Törökország a vámuniós elkötelezettségeinek még nem tett eleget és nem ismeri el az EU tagállamainak mindegyikét. Tehát szabtak-e határidőt Törökországnak, hogy teljesítse ezeket az elvárásokat, és mi ez a határidő? Másik kérdés, a tanácsnak mi a véleménye az új török külpolitikáról? Iránnal és Szíriához közeledik, és egyre inkább Európa ellenes és nyugat ellenes Erdogan miniszterelnök például gratulált az iráni miniszterelnök, az iráni elnöknek az újraválasztásához. Erdogan miniszterelnök tette egy nyilatkozatot Európai Unió nukleáris politikájáról is. Azt mondta, hogyha egy nyugati ország panaszkodik Irán esetleges, vagy majd hogy nem biztos, hogy bizonyított tény felett, hogy nukleáris fegyverek vannak a birtokában, akkor tartsa észben azt, hogy az Európai Uniós országok is atomhatalmak. Tehát a tanácsnak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, és mit gondolnak a jövő fejleményeiről? Elnök, köszönöm szépen. Klajsz úr. Következő hozzászólás. Köszönöm szépen, <clears throat> miniszterelnök úr. Tehát, mivel lenyűgöző listát hallottunk öntől, és az öt hónap eredményeiről, ezt köszönöm, és köszönjük a segítségét is, hogy a szlovén-horvát vitában segítségünkre volt. Macedóniát illetően Ön mindent megtett, ami hatalmában állt, hogy előre lépjünk. Két kérdésem lenne. Az első. Görögországot és Ciprust kivéve más tagállam ellenezte-e, hogy végre megkezdjük a tárgyalásokat a már négy éve jelölt Törökországgal. És ha igen, kitette ezt? Ezen kívül Ezen kívül a stabilitást hogyan garantálhatjuk a régióban. Tudjuk, hogy Macedónia mennyire sérülékeny helyzetben van, és ez a régió is. Egyetértek önnel, hogy a mi felelősségünk az, hogy bizonyos stabilitást garantáljunk a régióban. Elnök, köszönöm, Táler úr. Akkor ez lett volna az első forduló, miniszter úr, kérem válaszoljon, és aztán megint kérdések következhetnek. Thanks very much, dear members, and I will try to, I'm not quite that I will... Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy minden kérdésre tudok-e válaszolni, de megpróbálok. Severin úr. Köszönöm, hogy azt mondta, hogy nem vagyok unalmas. Hát ez is valami. Hát tényleg nagyon-nagyon sajnálatosnak találnám, hogyha így látnának. Az, hogy én kicsit konfrontatív vagyok, hát ha ezt egy parlamentben hangzik el, akkor néha az ellentmondásokra van szükség ahhoz, hogy előre mozduljanak a dolgok. Megígérem, hogy megpróbálok még kevésbé unalmas lenni, hogy még jobban előre haladjunk. Akkor közel-kelet. Weigel úr Jeruzsálemmel kapcsolatban kérdezett. Azt hiszem, hogy ismertettem a politikánkat ezzel kapcsolatban a svéd soros elnökség alatt. Természetesen Javier Solana minden tiszteletet megérdemel, Mark ott is. Mindketten sokat jártak a régióban, nagyon jól tartották a kapcsolatot a kulcspartnerekkel. Nagyon fontos, hogy most közvetlen tárgyalásokat folytassunk. Ez talán nehezebb, mint gondoltuk. Először az egyik, majd a másik oldal vonakodott, de nagyon remélem, hogy a kedden elfogadott nyilatkozat majd ösztönzi a feleket arra, hogy közvetlen tárgyalásokat kezdjenek. Nem hinném, hogy ez holnap történne meg, de történelmet írunk. A keddi nyilatkozatunk építő köve lesz majd a közvetlen tárgyalások megkezdésének. Természetesen nagyon sok kérdésről kell beszélnünk. Remélem, és már mondtuk ezt kedden, hogy a tárgyalások rövid időre korlátoznak majd, hogy ne örökre elhúzódjanak. Minnyáján tudjuk a problémákat, minnyáján tudjuk, hogy ez az egyetlen megoldás. Sokat foglalkoztunk a telepekkel. Nyilvánvaló, hogy a telepek léte is illegális. Voltak pozitív jelzések az izraeliek részéről egy időleges moratórium formájában, de ez nem elég, többet kértünk. De minden esetre ez előrelépés. És mi ezt örömmel fogadtuk. Jeruzsálemet illetően nagyon sokakat aggaszt a helyzet az elmúlt néhány hétben. Ha a tárgyalások során, amik remélem megkezdődnek, azt mondjuk, hogy a 67 előtti határok Jeruzsálemet beérte ez a kiinduló pont, még akkor is ez maga megoldaná a telepek kérdését. Tehát a határ kérdés tisztázása megoldja a telepek problémát, Jeruzsálem problémát kivéve. Tehát a jeruzsálemi kérdés az egyik központi kérdés a konfliktusnak. Hogy miért fontos ezt megoldanunk? Egyértelművé tettük az álláspontunkat. Szerintem erre van szükség egy ilyen alapvető kérdésben. Ha azt mondjuk, hogy megoldás nem születhet annélkül, hogy Jeruzsálem kérdését tisztáznánk, csak így élhetnek palesztinok és izraeliek békében. Aztán van még egy nagyon nehéz kérdés, a menekültek és a biztonsági intézkedések kérdése. Mi nem nyilvánítottunk véleményt minden egyes kérdésben, nem is emlékszem pontosan, de úgynevezett letéteket képeztünk. Ez úgy hangzik, mintha mi egy bank lennénk, de arról van szó, hogy Európa mivel járulhat hozzá a tárgyalásokhoz, ha azok végre beindulnak. Természetesen a palesztin hatóságokat kritizáljuk, még akkor is, ha reméljük, hogy a palesztin állam lassan kiépül. Egyébként volt erőre lépés. A miniszterelnök a palesztin oldalról már a biztonsági kérdésekben is lépett előre, és ezt az izraeli kormány is elismeri. Cisjordániában is törtek, történtek előrelépések, ez nagyon fontos a gazdaság szempontjából is, és Izrael ezért bizonyos szankciókat feloldott Cisjordániával kapcsolatban, és ez hozzájárul a helyzet javulásához a gazdasági szintéren. Tehát mi így nevezett letéteket képzünk biztonsági, menekültügyi kértésben, hogy csak néhányat említsek. Izraelt, illetve általában, Weigel úr. Csak egy szó, lenne egy üzenetem. Izraelnek is szól ez. Az Európai Unió létezik. Nem tudom, hogy az izraeli sajtó valóban jól reprezentálja-e az izraeli kormány véleményét, remélem nem, de ha az izraeli sajtót olvassa az ember, akkor az a benyomása, hogy nem hiszik, hogy az unió létezik. A dividend impera szabályát szeretnék ők alkalmazni, úgy tűnik velünk szemben, néhány tagállamot jónak tartanak, néhányat nem, és ennek megfelelően lépnek. Kedden mi demonstráltuk, hogy az Unió létezik. És én úgy gondolom, hogy ahogy az idő eltelik, és a Lisszaboni szerződés egyre inkább hatályba lép, akkor egyre inkább érezhető, hogy mi egy egységes erő vagyunk minden külpolitikai kérdésben, és az oszd meg és uralkodj politikája nem hozhat eredményeket, sőt, pont ellenkezőleg. Iránt illetően. Severin úr és más is kérdezte. Klájsz úr, a nukleáris kérdést illetően. Hát, még folynak a tárgyalások. Úgyhogy Úgyhogy Catherine Ashton, nyilván tárgyalunk erről, de ez egy nagyon fontos és összetett kérdés. Nagyon-nagyon. Volt egy pozitív és egy negatív eredmény idén. A jó eredmény az Obama kormány új politikája. Mi az Unió részéről Iránt már évek óta próbáljuk bevonni a párbeszédbe. Azért, hogy az amerikaiak végre leülhessenek a tárgyalóasztalhoz. És ez történt, úgyhogy ez jó. Természetesen a az elnöki választások következménye, ami követték, például az ember jogi sértések bekövetkezte, ez volt a negatív fellemény. Úgyhogy az iráni belpolitikában nagyon sok erő összecsap jelenleg és nem a konstruktív dialógus a céluk. Tehát igen, volt lehetőség arra, mi, hogy az amerikaiak segítségével tárgyalóasztalhoz üljünk, ugyanakkor Iránban a belpolitikai helyzet felbojdult, úgyhogy nagyon megnehezedett a helyzet. Voltak nagyon jelentős eredmények, és még nem írnám le teljesen ezeket, bár egyre fogy az idő. Például a teheráni kutatóreaktort illetően. Nem tudom, ismerik-e ezt a témát, de itt áttörést érhetnénk el. Persze nem minden problémát oldana meg, és vannak még fontos résztvevők, akik szeretnének részt venni az iráni helyzet megoldásában. Nem mondom, hogy szakértője vagyok az iráni belpolitikai helyzetnek, ami a hatalomért folyó harcot jellemzi, de úgy tűnik, hogy ez egy nagyon nehezítő tényező. Tehát mi, igen, részt akarunk venni, és ha találunk megoldást ebben a kérdésben, akkor tovább haladunk, mert Irán nagyon jelentős ország számunkra. Ha ez nem megy, akkor nyilván más intézkedéseket kell megfontulnak. De távolságtartónak és józanak kell lennünk. Ha lépünk, tudnunk kell, hogy mit miért teszünk, hogy megvalósítható legyen, hatékony, és hozzájárul-e a kitűzött politikai cél eléréséhez, ami a nukleáris leszerelés főleg. Úgyhogy ez alapvető fontosságú a következő hónapokban. És akkor még nagyon sok részletet tudnék említeni, de itt sajnos nem számolhatok be róla, tekintve, hogy ez nyílt ülés. A Nyugat-Balkánt illetően, Vajgel úr, Boszniát illetően nagyon nehéz a helyzet. Van egy irányító tanácsunk. Igen, higgyék el, mert én állítottam föl 15 évvel ezelőtt, hogy működik vagy sem. Hát az amerikaiak is együttműködnek velünk. És úgy gondolom, hogy ez alapvető fontosságú. Törökországgal és Oroszországgal is tárgyalunk. De ennek ellenére azért vannak, és kell is, hogy legyenek határai, hogy mit érhetünk el. Ez nem a mi országunk. Unió, Amerika, Oroszország nem a miénk, Bosznia, ez egy szuverén demokrácia. Mindnyáján tudjuk, hogy a saját országainkban is vannak politikusok, akik bizonyos kérdésekben ütköznek, de a legtöbb országban, azért megoldjuk a problémákat. És így is kell, kompromisszumot kell kötni, és Boszniában is így kell eljárnunk. Én úgy gondolom, hogy az, hogy nemzetközi erők legyenek jelen Boszniában, óvatosságra intenék. Ha túl sokan vannak, sohasem segítjük el a elő a helyi kompromisszumot. Sokkal nehezebb lesz a helyi politikusok számára, hogy helyileg kössenek kompromisszumot, mindig a távoli barátaikhoz folyamodnak majd, és nem a saját pártszövetségeseikkel lépnek szövetségre. De azért jó munkát végeztünk az amerikaiakkal együtt Boszniában. Azt is tapasztaltam, hogy visszatér, amit tíz évvel ezelőtt. Túl sok idő telik a külföldiekkel való tárgyalással, nem elég a belső tárgyalás. Bosznia jövőjét, a boszniai belső tárgyalások, a belső politikusokkal folytatott tárgyalások fogják meghatározni. Azt hiszem, hogy ezt a világos üzenetet kell adni nekik, és adtuk is. Megmondtuk, hogy szerintük mit kellene csinálni az Európai Emberi Jogi Bíróság elvárásainak megfelelni, az EU-val tárgyalni, valamint 5 plusz 2 feltétel azért, hogy a főképviselő irodát be lehessen zárni. A régió többi részével együtt kell haladni a bővítés felé Horvátországa már nincs meg ez a blokád, Szerbiával se, Montenegróval, Albániával is van előrelépés. Láttuk ezt a víza ügyben, Benár Kusnerrel együtt ez kiderült. Hát látták, hogy ennek mi lehet a vége december 19-én a Firom Montenegro Szerbia számára vízum kötelezettség megszűnik. De nincs ott Bosznia, ez tragédia. Ezért a felelősek a politikai politikusok nagy részt, akik nem értették meg, hogy mi történik övvék a felelősség alapvetően. Remélem megértik, hogy kezdődik a választási kampány, kevésbé fognak arra koncentrálni, hogy a múltról beszéljenek, és a jövőről fognak. A nemzetközi erőfeszítések minden esetre folytatódnak. A parlamenti erőfeszítések is. Önök is segíthetnek üzenet átadásában. Ez is fontos része a munkának. A firommal kapcsolatban még azt hiszem, hogy csak annyit mondok, amit az elején az elnökség az EU-t képviseli, annak a nevében járhat el, ugyanez Ciprussal kapcsolatban. Papandreou elnökkel kapcsolatban, és ez derült ki. Remélni szerettem volna, hogy tovább jutnak a tárgyalások, de hát nem ez történt. Most vannak a tárgyalások, mint korábban nem voltak, ez azért pozitív jel. Valaki mondta, hogy régóta vár az ország. Igen, pozitív üzenetet kell adni ez a pozitív üzenetet azonban bizonyos keretek között adhatjuk meg mi, e, mint az EU 27-ek, ennek a következő e, hónapok nagyon fontosak e, lesznek. Az EU szerepét nem lehet alábecsülni ebben. A keleti partnerséggel kapcsolatban művileg optimista vagyok, kincstári optimistának nevezték, neveztek engem. Hat külügyminiszter volt, nem csak a szokásos dolgokat mondták, mindegyik azt mondta, hogy hogyan lehet tovább, hogyan lehet új fázisba jutni. Ezzel együtt még nagyon az elején tartunk. Egy fillért sem, vagy eurót sem tudtunk költeni, mert január 1-től áll rendelkezésére a keret ilyen értelemben még a kezdeti fázisban vagyunk a keleti partnerséggel elég lesz a pénz, amelyről döntés történt. Egyesek szerint több pénz kell. Ezzel egyet tudok érteni. Most éppen azon dolgozunk a spanyol elnökséggel. Szóval a rotáció során ez szükséges, hogy nemzetközi pénzügyi intézetek is működjenek többek között az Európai Befektetési Bank. Volt még néhány kérdés, ami bonyolult, és amire oda kell figyelni. A mozgás kérdése, a vízum kérdése, hiszen a mozgás szabadságát mindenki kéri. A vízum korlátozások nagyon fájdalmasak mindenki számára. Koherensebb politikai megközelítés kell a nyugat Balkán és a keleti partnerség szempontjából ez prioritás a külügyi tanács alá másként bizony, bizonyul hozzá, mint a BIL. Az Európai Parlament és a külügyi tanács nagyjából ugyanazt a vonalat követi, de hát mások mondják ki a végső szót. Nos, Törökországgal kapcsolatban. Ciprussal együtt Törökország is dél európában van nem tudnék róla, hogy a világ más részén lennének. Ciprus Ázsiában? Nem, Ciprus Európában, Törökország Ázsiában? Hmm, tényleg elgondolkodom. Törökország Kis-Ázsiában van. 3%-a van európai területen. És Ciprus Európában? Azt hittem, hogy Törökország jelentős részénél keletebbre van Ciprus. Ha hát majd megnézem a térképet. Szerintem Ciprus és Törökország és Európa ként nyert meghatározás az Európai Tanács és számos európai intézmény által mióta létrejöttek ezek az intézmények. Tehát ezt a terminológiát megtartanám. Kérték a véleményemet a török külügy politikával, külpolitikával kapcsolatban aktívabb, mint eddig. A külpolitika saját identitását tükrözi, ahogy a brit, vagy svéd, vagy bármelyik a saját érdekeket tükrözi. Az egyik fő irányvonal az, hogy ne legyen probléma a szomszédokkal. Nekem tetszik ez a megközelítés. Minden országban érek, országban érekelt, hogy béke legyen a határain. Mindig az a, az érdek, hogy észszerű kapcsolatok legyenek, konfliktusmentesek Ennek a politikának a keretében Szíriában normalizálták a kapcsolatot. Mi is ezt az utat keressük. Tehát párhuzamosan dolgozunk ezen a kérdésen. Örményországgal kapcsolatban nagyon kreatívan jártak el. Tudják, hogy milyen fájdalmas Törökország-Örményország kapcsolata a történelm során Törökország és Örményország vezetése nagy lépéset. Ezt ratifikálni kell mindkét országban, parlamenti eljárás keretében. Nem lesz könnyű. Ez más kérdésekhez kapcsolódik. Szintén érdekük, hogy a jó legyen a kapcsolat. Ez összefügg Irak kérdésével, hogy teljesen őszinte legyek hogyha Törökország és Irán konfrontálódna Észak-Irak kapcsán, akkor sohasem eh, lesz eh, béka nyugalom mezopotábiában. Törökország Irakkal normalizálta a kapcsolatait, és eh, a kurd vidéket nem is gondoltuk volna, hogy ez lehetséges. Az iráni atomkérdés jelentős kérdés Adorán miniszterelnök kollégájával ezzel két teljes napot töltött. Sok kérdést megtárgyaltak. Afganisztánban is jelentős szerepet játszanak a külügyminiszterrel megállapodtak abban, hogy komoly problémát jelent ez az európai probléma, Európa számára. Afganisztán, az iráni atomkérdés, iraki kérdés, ezek összefüggenek. Davatugló külügyminiszterrel többször is találkoztunk, és azt hiszem, hogy ezt minden külügyminiszterünk díjaztak. Még miről feledkeztem meg ezzel kapcsolatban? Afganisztán, Koszovó. Koszovó bonyolult kérdés. Koszovó függetlenségét nem ismeri el minden Európai Uniós tagország, de sikerült előrelépni. A bizottságtól azt kértük, hogy struktúrált megközelítést kövessen Koszovóval kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a vízum liberalizálás lehetősége Koszovóval is fennáll Meglátjuk, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani. A gazdasági helyzettől és a jogállamiságtól függ. Afganisztán. Igen, így kérték a személyes véleményemet. A ö, civil ö, erőfeszítésekről. Hát ez éppen most folyik. Ez igen bonyolult. Van egy belső dokumentum róla, eh, Catherine Ashton is foglalkozott eh, vele, eh, Richard Holbrook is, hogy hogyan lehet ezt strukturálni. Koherens EU struktúra kell Afganisztánban. Ez azt jelenti, hogy valaki, aki képviseli Keretin Estent, a bizottság és a tanács képviselete szükséges ez EU-s eszköz. Jobb koordináció kell a tagállamaink között. Az egyik kérdés, amelyen majdnem elveszettem a nyugalmamat az ellenségülés során, amikor a kék könyvet próbáltuk elérni Afganisztánban. Rendkívül nehéz a 27 tagállamnál elérni, hogy ugyanazon a papíron megjelölik, hogy mit csinálnak Afganisztánban. Hihetetlen volt. Nem volt ilyen jelentés. Nem tudtuk, hogy az EU mit csinál Afganisztánban, csak amikor a kék könyvet sikerült elérni. Elég durván fogalmaztam több ülésen is, és így sikerült meggyorsítani a dolgokat. Egy milliárd eurót költünk, mi az EU ezért világos kell hogy mit csinálunk, mondják ki a tagállamok, és koordináljuk a további donorokkal, az USA-val, illetve az ensz a tevékenységet nagyon nehéz körülmények vannak ott de még mindig nem elég az erőfeszítés. Elsősorban koordinálni kell a gazdasági tevékenységet, illetve a jogállamiságot megvaló. Ennek az útját keressük. Nem szeretném militarizálni nem szeretném, hogyha NATO venné át mm, a vezetést. Más a katonai és más a civil erőfeszítés. Koordinálni kell a kettőt, de világos politikai keretekben. A civil erőfeszítéseket a katonai struktúrák ne inkorporálják, hiszen az nem a megfelelő eredményhez vezet. Stabilitást próbálunk építeni Afganisztánban. Remélem, hogy a parlament ebben part nem lesz. És itt jön a választások kérdése. Világos a választás monitorozó bizottság jelentéséből, hogy hát voltak gondok. De a régióban ez még az egyik legjobb választás volt. Tajikisztán, Irán, más országok vannak ott, hát, hogy finoman fogalmazok, nem a szép választásokról híresek. Ennek ellenére hogyha még egy ilyen választás van, akkor szava hihetőségünk ezt nem éri túl. Támogattuk őket a választásokban. Most tényleg meg kell változtatni a választási rendszert, hogy a lehető legfairebb lesz, hiszen jövőre lesz a parlamenti választás. Nem lehet parlamenti választás, hanem szerintem úgy, ahogy tervezik, mert a választási rendszert olyan nagy mértékben kell módosítani, hogy addig nem lehet. Tehát erről majd később kell dönteni ez nem Karzai elnök kérdése, hanem az afganisztáni parlamenti. Parlamenti dialógus is fontos, hogy legyen. Mindig csak Kárzai elnökről hallunk a televízióban jó, az elnöknek nagy a jogköre, de azért van parlament, és a parlamentnek jelentős a hatásköre. Ezt ne felejtsük el. Dialógus kell kiépíteni a parlamenti képviselőkkel Afganisztánban. Ez nagyon, ré, nagyon fontos része a stabilitási erőfeszítéseknek, és az Európai Parlamentnek itt óriási a szerepe. Grazie, signor Ministro. Passiamo... Köszönöm szépen, miniszter úr most pedig Mavro Nikolás úr, másodperc, kérem, tartsa be az időkeretet. Köszönöm szépen, elnök úr. Törökországgal kapcsolatos fejleményekről szeretnék kérdezni. Az Unió mennyire nyújt segítséget az Törökországnak, hogy valóban megoldja a szomszédos országokkal való problémákat. Ezen kívül az Európai Unió hogyan segítheti a tárgyalásokat, és hogyha közös külpolitikát teremtünk meg Ashton asszonyal az élen, valóban nagyobb előrelépést érhetünk el ezeken a tárgyalásokon. Végül Törökországot illetően vannak-e jelzések, hogy az ankarai jegyzőkönyvet hogyan valósítják meg? Van-e határideje végre ennek? Miniszter úr, mi pontosan ellenkező jeleket kapunk. Törökország és Ciprus Európához tartoznak, Ciprus része az Európai Uniónak, tagja, és én azt mondanám, hogy azt, hogy itt vagyunk, mi cellái vagyunk egy szervezetnek, az Európai Uniónak, és mi hoztuk létre a mai európai kultúrát. Jó lenne, ha Törökország részt venne ebbe a kultúrában végre, megtanulna a demokratikus kulturális értékeket. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Azt parancsoljon. Bélt úr, azt hiszem, hogy a svéd elnökség részéről kiváló munkát végeztek. Egyfajta verseny volt az EU elnökségek között, mint az Eurovíziós Dalfesztivál, hogyha lenne ilyen az elnökségek között, azt hiszem, hogy 12 pontot kapnának. A bővítéssel kapcsolatos munkájuk rendkívül hasznos volt, és egy kicsit gyors is. Köszönöm szépen, hogy a balti-tengeri eh, stratégia elfogadásra kerül. Kubával kapcsolatos azonban a kérdésem. A potenciális liberalizáció, az EU és közötti viszony eh, liberalizációja vegyes érzelmeket keltett mint az EU és Fehéroroszország közötti viszony is. Ön miniszterként mit gondol erről? Hogyan értékeli a potenciális fejleményeket az EU-Kuba viszonyban? Köszönöm. Hautala asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma az emberi jogok eh, nemzetközi napját ünnepeljük, és most szeretnék gratulálni az svéd elnökségnek, amiért az emberi jogokat munkának minden szegmensében kiemelte. És az emberi jogi albizottság vezetőjeként engedje meg, hogy eh, gratuláljak ehhez. Most rákérdeznék arra, hogy az új külpolitikai vagy külszolgálat munkába való beintegrációja ennek a térségnek, ennek az emberi jogi kérdésnek hogy fog megtörténni. Egyelőre nem világos az, hogy ki lesz a főképviselő, Eston asszony személyes külön megbizotja ezen a területen. Hogy lehet ezt még jobban kidomborítani? Hiszen az integráció kérdése alapvető fontosságú. Hogyan tudunk elkerülni olyan helyzeteket, amelyre azt hiszem indirekt módon ön is is utalt. Berlusconi úr eh, Fehér Oroszországba való látogatása nélkül, hogy erre a kérdésre kitért volna. Szerintem eznek nem lenne szabad megtörténnie. További kérdésem Grúziával kapcsolatos. Tudom, hogy nagyon komolyan részt vesz ebben a folyamatban. Hogyan elemezni ön ebben a helyzetben az orosz tevékenység, Oroszország tevékenységeit, Grúzia úgymond elfoglalt területein útépítés, hajók őrjárazás, őrjárda. Most a Nemzetközi Büntetőbíróság foglalkozik ezzel a kérdéssel, illetve az Európai Emberi Jogi Bíróság. Kérdezem, hogyan értékeli ön ezt? Köszönöm. Angurakis, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A következőket szeretném mondani. Először a miniszter úr beszélt Moldováról. Moldovában azonban nagyon instabil a helyzet, ezt tudja jól. Így aztán a tanácsom az, hogy az Európai Unió ne próbáljon meg semmilyen kapcsolatot kiépíteni Moldovával most, jelenleg. Második kérdésem. latin-amerikai együttműködésünket illetően. A miniszter úr nem sokat beszélt erről, de én szeretnék megemlíteni két dolgot. Először is Kolumbiában amerikai jelenlét figyelhető meg, és nagyon nagy problémákat okoz. Ezen kívül nagyon sok multinacionális európai cég elfogadhatatlan helyzetet teremt Latin Amerikában azzal, hogy üzleti kapcsolatokat építenek ki és ezen kívül mi az unió álláspontja Kubát illetően. Végül pedig én úgy gondolom, hogy az uniónak be kell avatkoznia a török hatóságoknál, mert tudjuk, hogy körvénytelenül jogszabályokat akar megint az alkotmányba bevenni Törökország. Köszönöm szépen Angurakis úrnak. Madlenan úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Bélt úr. Négy kérdésem lenne a közelkeleti békefolyamata kapcsolatos tankövetkeztetése kapcsolatban. Miért döntött úgy a tanács, hogy csak az öt alapkérdésből kettőre koncentrál? Jeruzsálem, illetve a telepek kérdése. Miért nem foglalkozik a tanács a menekültek, illetve a biztonsági rendelkezések kérdésével? Az, hogy bizonyos kérdésekre koncentráltak, másokat elkerültek, vajon nem a palesztin fél támogató egyoldalú álláspont ez? Vajon ez eh, arra mutat-e, hogy a palesztinok többet kaphatnak azzal, hogy nem térnek vissza a tárgyalóasztalhoz, és arra várhatnak, hogy Izraelt további engedményekre készíti majd az EU? Vajon ez nem elöntötese ez tanács azon céljával, hogy mind a két felet eh, minél hamarabb leütesse a tárgyalóasztalhoz? A Hamász, mint terrorszervezetre való hivatkozás miért hiányzik a szövegből? Illetve az, hogy eh, folyamatosan akadályozzák a béke folyamatot. A tanács miért nem utalt arra, hogy a Hamász a palesztin hatóságot alássa és eh, káros, kárt okozza a hivatal számára? az nyilvánvaló eh, emberi jogi visszaélésekről miért nem beszél, amelyeket Hamas eh, a gázai területen elkövetett. Emellett kérdezem, hogy fog-e a svéd elnökség Iránnal kapcsolatban szigorúbb eh, intézkedéseket ösztönözni? Vajon Irán nem nyújtott -e kellő bizonyítékot Irán az elmúlt időszakban arra vonatkozóan, hogy jogsértések történnek, és vajon nem elegendő ez ahhoz, hogy komolyan fellépést következzen, és ide említeném az emberi jogi helyzetet is. Köszönöm szépen, Marléner úr. Ramino López úr, parancsoljon. Asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, engedje meg, hogy köszönetet mondjak Bélt úrnak a svéd elnökség alatt elvégzett munkájáért és hát sajnálta konstatáltuk azt, hogy nem mindig sikerült a célokat teljesíteni. A Líbiával aláírt, aláírandó társadalmi megállapodásra szeretném felhívni a figyelmüket. Ezzel kapcsolatos a kérdésem illetve a bevándorlással kapcsolatos megállapodásokra. Tunéziát is ide említeném. Kérem, hogy a tárgyalásokról mondjon valamit, Bélt úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Potikafa úr. Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne. Afganisztánnal kezdeném. Ön azt mondta, Európának egységes hangon nem kórusként kellene felszólalnia. Azt hiszem, hogy eh, egy kórus mégiscsak jobb lenne, vagy hát, ha úgy fogalmazom, inkább egy eh, megfelelő rendőri testületre lenne szükség. Képzés már egy ideig zajlik, de annyira gyenge ez a jelenlét a helyszínen. Mit tett az elnökség ennek érdekében, hogy ez javuljon? Hány elnökre, elnökségre van szükség, hogy a helyzet változzon? Második kérdésem a kolumbiai kérdése vonatkozik. Minden egyéb országnál eh, jelentősebb haláleseteket tapasztalunk nap, mint nap. Kérdezem, hogy miért nem tesznek valamit annak érdekében, hogy ez a sajnálatos eh, tendencia leálljon. Láttuk az USA és Kanada a kapcsolatok megszakításával fenyeget, aztán a közel-kelettel kapcsolatban tudom, hogy kedden megállapodtak, de mi lesz a stratégiák ezzel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nem csak Izrael, hanem az USA is eh, nagyon határozottan eh, ellenzi ezt. Az amerikai kongresszus ellenzi az európai álláspontot. Néhány nappal ezelőtt a kongresszus néhány tagjával egyeztettem, nagyon-nagyon keserűen nyilatkoztak ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Solc parancsoljon, tessék. Köszönöm szépen. Miniszter úr, nagyon helyesen sikeres elnökségre tekintett vissza, voltak előrelépéseik, és voltak bizonyos zöld politikával kapcsolatos sikereik is. Néhány megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Az EU-orosz kapcsolatok javulása volt az egyik fontos esemény, vagy fontos előrelépés. Most a hatodik kerekasztal találkozót tartották, de nagyon sok mindent nem sikerült elérni. Például nem sikerült eh, ratifikálni az amerikai kartát. Kérdezem, lesz-e újdonság? Hogyha igen, akkor itt a megállapodások tartalmára is nagyon kellene figyelni, nem csak a stratégiákra. Belarusszal kapcsolatban a szankciókat meghosszabbították, másrésztről viszont néhányat feloldottak. Eston asszonynak mi a véleménye? A partnerségi és a szomszédsági egyezményeket meg kellene valósítani gyakorlatban, vagy mi várható a jövőben? Köszönöm. Grazie, onorevole Schütze. La... Köszönöm szépen, Schulz úr. Penelabától asszony, tessék. Merci. Euh, Monsieur Bilcs. Köszönöm szépen, akár csak kollégáim. Bétor szeretnék a munkájához gratulálni. A tanács keddi álláspontja világosan kimondja, hogy szükséges a megállapodás a két fél között, és így lehet létrehozni egy kelet-jeruzsálemi fővárosi palesztin államot. Ezt mindig követelték is a palesztinok. Ennek ellenére szeretném aláhúzni, hogy 8 képviselő ezen a héten, európai képviselő, nem kapott bebocsájtást Gázába. Megkapták előzetesen az engedélyt néhány órával azelőtt vonták meg az engedélyt, hogy független palesztin állam létrehozására hívta fel a 67-es határokon belül. Ez azt jelenti, hogy az európai képviselők ellen fordulnak. Ez rossz hatással lesz Palesztina és az EP kapcsolatára. Gaza blokkádjának is véget kell vetni. Nem csak az izraelieknek a biztonságával kell foglalkozni. A palesztin civileket mészárolták az izraeliek idén télen. Két mércével mérnek, európaiként fair álláspontot kell elfoglalnunk kettős mérce nélkül. A kérdést feltenném. Ma eh, lei ha Elnézést, a megszabott határidőn belül kell föltenni a kérdését, sajnos ehhez ragaszkodnom kell. Az EP részéről azt hiszem, hogy éppen most senki nem tett fel kérdést, ott most egyeztetnek. Jó, akkor feltennék EPP tagként két kérdést, nem elnökként. Először is gyorsan visszatérnék néhány említett kérdésre. A tanács álláspontja a közel kapcsolatban, különösen Jeruzsálem a két állam fővárosának kérdése, bizonyos értelemben egy kicsit előre szaladtunk, a tárgyalások elé vágtunk, ezek most is zajlanak nem tudom, mennyire lehet ezt hatékonyan kezelni. Másodszorban a külszolgálat kérdése, a, az embryonális eh, formában létező külszolgálat diplomáciai testülete. Természetesen szeretnénk demokratikus ellenőrzést gyakorolni, kit hogyan neveznek ki, melyik pozícióra. A parlament, illetve a jogi szakbizottság itt együttdöntés keretén belül történnek ezek a kinevezések. Szeretnénk egy folyamatos, struktúrált párbeszédet az afeten belül ezzel kapcsolatban. Kérdezem, miniszter úr, hogyan látja ön ezt a helyzetet? Thank you very much. And picking up from... Köszönöm szépen. Kezdjük akkor a végével, elnök úr. Természetesen Eston asszonynal többször beszélgettem arról, hogyan tovább, és megnyugtatotok mindenkit, nagyon is tudatában van annak, a, hogy külső, külszolgálta kapcsolatban folytatni kell az egyeztetéseket a parlamente. Hogy ez hogyan fog pontosan lezajlani, ezt neki kell eldönteni, de biztos vagyok benne, hogy teljes körülben be tud majd számolni önöknek, amikor a meghallgatás zajlik, január második hetében azt hiszem, csak annyit tudok mondani, hogy nagyon komolyan odafigyel erre a kérdésre, az Európai Parlament vagy egyeztetésre ennek a különféle aspektusai abszolút részét képezik a jelenlegi gondolkodásának. De azt hiszem, hogy nem lenne helyes, hogyha én mennék bele ennek a részleteibe, ugyanis ez az ő feladata lesz, és kellene is, hogy legyen. Csak annyit mondanék, számomra ez nagyon fontos. A Lisszaboni szerződés már a helyén van, és december 31-ig rendkívül fundamentális a módon fogom a Lisszaboni szerződés aspektusait kezelni. Kemény lépések nem lesznek, illetve kompromisszumok nem lesznek. A Lisszaboni szerződést kell alkalmazni. Egyébként több kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, amelyet nem kellőképpen emeltünk ki eddig ebben. Vannak bizonyos viták ezzel kapcsolatban. Egy dolog, ami ma és holnap zajlik, ez, ha lehet úgy fogalmazni, úgy éreztem időnként az az elvárás, hogy a külügyminiszterek részéről a kereskedelmi uniót vezetem ugyanis a korábbi szerződések eh, állam és kormányfők, illetve külügyminiszterek eh, kontextusában zajlottak. Most a Lisszaboni szerződés kiemelte ebből az Európai Tanácsból a külügyminiszteri fórumot, állam és kormányfőkről van csak szó, és akkor egy másik minisztert még be lehet vonni, ha úgy kívánják. nem feltétlenül mondhatom azt, hogy mindenki az én véleményemet osztja ezzel kapcsolatban. Az nem minden külügyminiszter gondolkodik hozzám hasonlóan, ugyanis az változást jelent. Számomra ez igenis komoly jelentős változást jelent, ugyanis az Európai Tanácsban megtárgyalt DAC jó része most belpolitika, európai belpolitikai téma és az, hogy az én országom és az Európai Unió tagállamai milyen viszonyban vannak, szerintem ez már nem külpolitika számunkra. Ez az Európai Unió térségének kiterjesztése. Mostantól a külpolitika az Európai Unió külpolitikáját jelenti kifelé, tehát az Európai Unió határainktól kifelé és logikus az, hogy az Európai Tanács, az állam és kormányfők fóruma, aztán, hogyha vannak külpolitikai kérdések, legyenek ott a külügyminiszterek is, de aztán gyakran lehetnek pénzügyminiszterek, környezetvédelmi miniszterek, aztán meg mások. Ez csak néhány kérdést szerettem volna ezzel kapcsolatban megemlíteni, ahol egy kicsit eh, van némi eh, gyomorideg ezzel kapcsolatban, hogy mit is jelent a Lisszaboni szerződés és aztán persze sok minden elhangzik a, főképviselővel, az intézményi kapcsolatokkal kapcsolatban, ennek kontextusában. És aztán itt van az Európai Parlament megerősített szerepe több kérdésben, ez is egyébként része lesz az összes az átfogó képnek. Röviden a többi kérdésről Latin Amerika. Nagyon jó csúcs találkozót tartottunk Brazíliával, ezt már mondtam Sokat foglalkoztunk Honduras kérdésével, különféle latin-amerikai országokkal egyeztettünk, Kubával is egyeztettünk, Trojkával ülést tartottunk Kubával. Egy kicsit bizonytalan volt a helyzet, amíg meg nem történt mindez. De azt hiszem, hogy az Európai Unió egyértelműen fogalmaz, igenis be akarja vonni a munkába, a párbeszédbe Kubát, ez nyilvánvaló, de az is igaz, hogy ennek a párbeszédnek az emberi jogok kérdése is részét képezi. Nem lehet azt mondani, tartsunk párbeszédet, de nem beszélünk az emberi jogokról. Nem, ez nem így működik. Az Európai Unió számára ez nem elfogadható. Ez azt jelenti, hogy volt egy kis oda-vissza játék egészen addig, amíg meg nem történt a találkozó. A svéd elnökség, a 27 tagállam álláspontja ezt tartotta magát szigorúan, aztán voltak bizonyos rész apróságok az a kapcsolatban, hogy milyen fontosságot tulajdonítanak az egyes tagállamok az emberi jogok kérdésének, Kubával, illetve egyéb országokkal való párbeszéd keretén belül. Például, amikor a Fehérországgal való oda kapcsolatokról van szó, erre utaltak, azt mondták, hogy nem annyira fontos az embrió kérdés ebben a kontextusban. Egyébként ugyanez vonatkozik a kolumbiai párbeszédre is, ezzel is beszéltünk Moldova, persze itt is vannak bizonytalanságok, itt is vannak problémák, itt van a transznyeszteri régió konfliktusa, de egyre erősödik az Európai Unióval együttműködés, és itt van szerepünk, segítenünk kell a stabilitás megalapozásában, hogyha ezt nem tennénk meg. Azt hiszem, hogy sokkal kevésbé lenne stabil ez az ország, és ez hiba lenne. A választások kérdését nem nekem kell megítélni, a demokrácia néha időnként egy kicsit zavaros, de ennek ellenére a demokráciát támogatjuk. Ami a grósz helyzetet illeti, vagy hogy egy másik részlete kitérjek, a főképviselő emberi jogi eh, megbízott eh, kérdése, ez nem az én dolgom. Ez eh, Eston báronő asztalát tartozik, mindez felvizsgálat tárgyát képezi, de ez ő felülvizsgálatáról van szó. Amikor majd hivatalba lép, én nem szeretnék ebbe belenyúlni. Ami a grúz helyzetet illeti, itt voltak aggályok. Az első trojka találkozó, amelyet megtartottunk, a Dél-Kaukázus vonatkozásában. Megújítottuk az Európai Unió monitoring missziójának, megfigyelő missziójának a mandátumát. Az Orosz Föderációval kapcsolatban világos a kérdés a, a területi kérdésekben. Lavrov külügyminiszternek, amikor New Yorkban találkoztunk, így 27-en, mondtam, hogy emlékezzen arra, milyen határozott volt, és most is az Európai Unió, amikor az Észak-Kaukázus területi integritásáról van szó. Nem arról van szó, hogy az Észak-Kaukázusban nincsenek gondok. Például az emberi jogoknak nagyon súlyosan megsérték ott, de ezeket a kérdéseket, és a kisebbségek kérdése is ide tartozik, de ezeket a kérdéseket meg kell oldani, mégpedig a területi integritás tiszteletben tartása mellett és amilyen fontos ez a Kaukázus északi oldalán, ugyanolyan fontos ez véleményünk szerint a Dél-Kaukázus térségében is. Nagyon komoly kérdések merülnek fel Abháziával kapcsolatban, Oszéti esetében is, északon délen, de ezeket a kérdéseket kezelni kell, mégpedig a Oroszország és Grúzia terület integritásának tiszteletben tartása mellett. Orosz, amikor Moszkvában jártam, miatt néhány napig más minőségemben odalátogattam, Dél-Oszétia függetlenségével kapcsolatban egyre inkább viccnek tűnik ez, ez őszintén szólva az is, többé-kevésbé. Oroszországnak jeleztük, hogy a megállapodásokat teljes mértékben, teljes körülön tiszteletben kell tartani, és ebbe beletartozik a teljes kivonulás a Gori Peravi környékéről való kivonulás is, délosétiában, illetve Abháziában a katonai jelenlét kérdését is meg kell oldani. Egyébként a Genfi Mánész most működött, és jó párbeszédet tudtunk az incidens prevenció kérdésében folytatni. Több apró incidens volt, amely külön, könnyen eszkalálódhatott volna és ki kell mondani, a, annak ellenére, hogy nem értünk egyet, ennek ellenére jó volt az orosz félképviselővel a tárgyalás. Nem számítok arra azonban, hogy ez gyorsan megoldódna ez a helyzet. Nagyon jól kell menedzselnünk még egy darabig ezt a kérdést, egészen addig, amíg valahogy konszolidálunk a helyzet, és aztán a megoldás fel tudunk elmozdulni. De egyébként szoros az együttműködés, a párbeszéd, Grúzia képviselőivel is. Köszönöm, hogy a balti-tengeri stratégiáról is szót ejtettek. Ez az egyik eh, fontos örökség elem, amelyet a svéd elnökség örökül hagy. Latin Amerikával kapcsolatban meg kellett volna említeni. Ez egyébként nem a svéd elnökséget dicséri, de a latin amerikai politika keretén belül kell ezt említeni. Madridban, Spanyolországban lesz egy egyeztetés az uniós tagállamok, illetve a latin amerikai országok között. Tehát amikor hangsúlyokról beszélünk, akkor keleti partnerség, bővítés, stb. stb., illetve a feltörekvő hatalmakkal való egyeztetés tartozik ide, Brazília, stb. stb., illetve Ázsia. Azt hiszem, hogy Latin Amerikáról sokat fogunk hallani következő fél évben, ezt üdvözlöm, és ez nagyon fontos. Ciprus, á nem, még Oroszország, vagy megint Oroszország, röviden. Oroszországgal nagyon jó találkozót folytattunk le, ez biztos, Stockholmban aztán felmerül, hogy konkrét eredmények fakadnak-e majd ebből. Milyen konkrét eredmények lehetnek? Hát az új megállapodások kapcsolatos tárgyalások zajlanak, de a fő kérdés valóban a VTO volt, ez elhangzott. Biztató jeleket láttunk Medvegyev elnök úr részéről a VTO témájában, de sajnos konstatálnom kellett, hogy amikor Putyin miniszterelnök úr eh, a televíziós betelefonálás műsorban megjelent, két héttel ezelőtt volt ez kb., akkor itt már egy kicsit másképpen eh, hangzottak a szavak. Amikor Medvegyev úr arról beszélt, hogy minél előbb beszeretnének lépni a vto ba Putyin miniszterelnök jelent, egy kicsit hosszabb távon gondolkodnak ezen. Nem tudom, mi a helyzet. Szeretnénk üdvözölni őket, szeretnénk minél előbb VTO tagok lennének, és készen állunk arra, hogy mélyebb párbeszédet indítsunk energiakérdésekben, de az összes többi kérdésben is. Az érdekünk, hogy hozzáérünk hogy ahhoz, hogy Oroszország modernizálódjon, a jogállamiság megerősödjön. Beszéltünk erről Medvegyev elnök úrral, és teljesen elkötelezett a jogállamiság ügye mellett, de persze itt vannak nem elhanyagolható végrehajtási kérdések is, ezekre is figyelni kell, de e, biztató a párbeszéd, az eredmények majd meglátjuk. Ja. Líbiát illetően meg kell, hogy valljam, hogy nem tudom a legújabbi fejleményeket, de tudom, hogy december 17-én tárgyalóasztalhoz ülünk, és a bevándorlás is szerepel a témák között. És informáltak, hogy ezek nehéz tárgyalások, ami nem is lep meg engem. De ne kérdezzenek erről többet, nem tudok róla többet. Ezen kívül Afganisztán, rendőri együttműködés, igen. Igen, a rendőri jelenlétet növeltük és ezügyben folytattam tárgyalásokat, írtam leveleket, és igen, egyre nagyobbak az elkötelezettségeink, de még mindig nem elekentő. Esten asszonyjal is beszéltem erről, és megpróbál annyira kemény hangon beszélni a miniszterekkel, mint én tettem ezt. Jó, majd meglátjuk, azt hiszem, az iráni szankciók, erről már beszéltem, még mindig nem értük el, amit szerettünk volna. Az amerikaiakkal tartjuk a kapcsolatot, de még mondtam, erről még majd tárgyalunk. Ez szerepel majd a külügyminiszteri csúcson. Egyébként a problémákról, lehetőségekről is szó esett. Hogy mondjam el, hogy a szankciókról egész sokat tudok, és ez az egyik olyan eszköz, amelyekről gyakran esik szó, de nagyon-nagyon óvatosan kell ezzel bánni, mert az ember gyakran <clears throat> visszaüt az emberre ezek alkalmazása. Lehet őket alkalmazni, de tudni kell, hogy pontosan mit teszünk, mert különben pont az ellenkező eredményt érjük el, azt mondják ránk, hogy lám, miről beszéltek, de csak retorika volt. Nagyon nagy figyelemmel kell követni a végrehajtásukat, hírszerzés nagyon fontos, illetve az, hogy intelligens módon kövessük közel-kelet. Igen, nagyon sok kérdés van, amivel foglalkozni kell, ami már majdnem megoldódott. Menekültügyi, biztonsági, határvidék kérdések, és Jeruzsálem kérdése. Már mondtam, hogy a letétekkel dolgozunk de részletekről nem szeretnék beszámolni. A biztonságot illetően is bevontuk az amerikaiakat is, úgyhogy folyik a munka. A telepekre koncentrálunk, és a határkérdésekre. Ezek alapvető fontosságúak. Hogyha a határvidékben, a 67-es határokban kiegyezünk, Jeruzsálemet beleértve, akkor gyakorlatilag az alapokat megoldottuk, a többi majd magától jön. Aztán megkérdezték tőlem, hogy jó, ez a politika, hol a stratégia? Jó kérdés. Az Európai Unió létezik, és azt hiszem, hogy a külpolitika területen sokkal jobb munkát végzünk, mint évekkel ezelőtt de még mindig a politika jobb, mint a stratégia. Majd a Lisszaboni szerződéssel előrelépünk. A paramétereket kell meghatározni a jövőre nézve, ez is egy kérdés volt. Igen, ez fontos. A letétek megfogalmazása, ezen kívül a közvetlen tárgyalások folytatása az amerikaiakkal nagyon szorosan együttműködünk, a kongresszusban is szó esett erről, ez egy ellentmondásos téma, itt is hallom. Nem hiszem, hogy mindenki támogatja a közel-keleti politikánkat. De az, hogy sikerült a stratégiát illetően a tárgyalások megkezdésében egyetértettünk, a paramétereket lefektettük, és ösztönözzük ezeket a tárgyalásokat, államépítő tevékenységet végzünk Palesztinában, Szalám Fayettal együttműködve, akkor most tudjuk, hogy ez két másik kérdéssel is összekapcsolódik jelenleg, de még egyszer azt hiszem, hogy szükségünk lesz arra, hogy erős szerepet játszon az USA, de mi is ezeken a tárgyalásokon. De már mondtam, még nem tartunk itt. A tárgyalások még nem kezdődtek meg. De a kelti nyilatkozatunk nagyon fontos lépés volt. Jeruzsálem. Természetesen alapvető fontosságú ami a három ábrahámi vonal összefonódását illeti. Nyilván ez egy olyan kérdés, amit külön érzékenységgel kell kezelni sok szempontból, mert itt az érzelmek nagyon túlfűtöttek. A zsidók, a keresztények és a muzulmánok az egész világon érintettek. Kell lenni mindenkinek egy fővárosának, és Jeruzsálem kell, hogy mind Palesztina, mind Izrael fővárosa legyen a jövőben. Grazie, signor Ministro. È stato un incontro molto... Köszönöm szépen, miniszter úr. Ez egy nagyon hasznos és érdekes találkozó volt, sok kérdéssel, néhány nehéz kérdéssel, de megmutatta, hogy ezeket is tudja kezelni. Néhányan elégedettek, néhányunknak még van kérdése, de a külpolitika állandóan változik. És erről majd még beszélünk. Természetesen ön a hónap végéig hivatalban marad, folynak a párbeszédek. Köszönjük! Néhány perc múlva ebben a teremben lesz egy másik ülés, a Biztonság és Védelmi Albizottságé. Mi pedig jövő héten találkozunk 17-én Strasbourgban a Szaharov díjátadásakor. Köszönöm.